célja is az kell, hogy legyen, hogy azon területek, régiók, amelyek elvesztenék ezen státuszokat, ne az egyik napról a másikra szűnjön meg a támogatottságuk. Köszönöm szépen, biztos úr! A vitát lezártuk. A szavazás egy jelentés témájában szintén két hét múlva lesz a brüsszeli plenáris ülésem. Képviselőtársaim, még egy napirendi pontunk van, nem más ez, mint Ashworth úr jelentése, a kap egyszerűsítése címmel. Megadom a szót a jelentéstevőnek, kérem. Elnök úr, biztos úr. Nagyon korai szakaszában vagyunk annak a vitának, mely a kap reformját szolgálja majd 2012 után. Jelentésemben néhány olyan elvet javasoltam felvázolni, amely alapja kell legyen a közös agrárpolitika reformjának. Világossá vált, hogy a mezőgazdaságnak változnia kell, mint ágazatnak, azért, hogy megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyek az szavából adódnak, és amelyek a jövőben még inkább érvényesülnek. Például az élelmiszerellátás biztonsága, a piacok illékonysága, instabilitása, az éghajlatváltozás, illetve annak szükségessége, hogy megfeleljünk a közjavakra vonatkozó várakozásoknak. Világos ezért, hogy a közös mezőgazdasági politikát meg kell változtatni, hogy ref- reflektáljon ezekre a külső változásokra, meg az is világos, hogy annak mikéntje, ahogy használjuk a mezőgazdaságot, azt is meg kell változtatnunk. Ezen elvek felvázolásakor, amelyek, mint mondottam, a KAP reformjának alapja lennének, részletekbe szándékosan nem bocsátkoztam, ez más később jelentések feladata lesz. Ám két fő témát mélységben dolgoztam ki. Először is azt, hogy a kapnak egyszerűbbnek kell lennie, méltányosabbnak és átláthatóbbnak. Másrészt, hogy az a kultúra, amely a, a kapot jellemzi, meg kell változzék. A jövőbeli megreformált agrárpolitika tudnilik az eredményre orientáltabb kell legyen, és nem a szabályozásokkal túlterhelt politika, amilyen most. Négy módját vázoltam fel a bürokratikus terhek csökkentésének a gazdaságokra tett. Egyrészt az ágazat hozzájárulása, meg kell feleljen a kockázatoknak. Másodszorban az ellenőrzési normákat harmonizálni lehet, és a, ö, meg kell, el kell kerülni az átfedéseket az ellenőrzések normái terén és párhuzamokat. Harmadsorban az önigazolás, önbevallás nagyobb szerepet kell kapjon ebben az ágazatban. Negyedsorban a kirót bírságok pedig összemérhetőek kell legyenek a, a jogsértések mértékével, és nem az, az egyedi vagy az egységes büntetést kell alkalmazni, különösen akkor, hogyha nem a gazda hibájából adódott a, a jogsértés vagy a szabálysértés. Szerintem a kap egyik célja az kell legyen, hogy segítse és bátorítsa az ágazatot abban, hogy hozzáigazodjon az új kihívásokhoz. Ennek érdekében pedig a kap általános kultúráját kell módosítanunk. Hozzá kell igazítanunk egy, egy rugalmasabb, könnyebb léptékű, könnyebb léptű megközelítésnek, az ágazatban dolgozók érdekét is figyelembe kell venni, és legfőképpen jobban fel kell mérni a javasolt jogszabályok okozta hatásokat, és egyszerűbben kell értelmezhetni, értelmezni ezeket. A kapreformja be kell bizonyítsa azt, hogy ez az ágazat közjavakat állít elő. És csökkenteni kell a követelményeknek való megfelelés költségét a gazdálkodók szempontjából, és fontos ez, hogy méltányosan, hatékonyan, eredményesen lehessen irányítani ezt az ágazatot. Jelentésem ennek eléréséhez több utat is felvázol. Köszönöm. You, Mr. Ashworth. Now I have... Köszönjük, Ashworth úr. Jó néhányan kértek szót ez ügyben. Eszeje, asszony az első sorban. Szia arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a bürokratikus terheket illeti, ezeket valóban csökkentenünk kell Elhangzott az előadó által, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, mindezt örvendetesnek tartom. Nagyon sok gazda úgy érzi, hogy gyakorlatilag mintha bűnözőnek tekintenék, amikor a különböző bürokratikus akadályokkal kell megküzdenie. Tehát a kap egyszerűbb kell, hogy legyen. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy hogyan változik a piac, hogyan alakulnak az importok. Éppen ezért kilátásba kell helyeznünk a jövőreben is különböző mechanizmusokat. Az intervenció, illetve az export támogatása jövőben is szükséges marad és sohasem lesz egyszerű ez a rendszer, főleg, hogyha figyelembe veszünk olyan termékeket, mint a tej. Ezek esetében szükség van a kvótákhoz hasonló szabályozásra, mert eh, ha nem, akkor a hátrányos helyzetű területekben nehézé válik a termelés. Köszönöm. Tabajdi úr következik. <coughs> Gratulálok a jelentéstevőnek, mert nem csak a konkrét javaslatai, hanem az egész filozófiája kiváló. Kiváló azért, mert a jövőben azoknak kíván támogatást adni, akik aktívan gazdálkodnak, tehát akik effektíven megművelik a földet azt is kiválónak tartom hogy fontos lenne a jövőbeni közös agrárpolitikában fölszámolni a szektoriális és egyéb torzulásokat és egyenlőtlenségeket és itt újra alá kell húznom az új tagállamokat sújtó diszkriminációkat. az is nagyon fontos hogy nem csak a közösségi jogszabályokat kell egyszerűsteni hanem nagyon sok függ a tagállamok végrehajtásától. és hogy egy jellemző példát hadd mondjak el eh, két évvel ezelőtt a tanács rendeletet hozott amelyben kötelezővé tette az egyedi elektronikus azonostást az egyévesnél fiatalabb juh és kecske vágóállatok esetében. ez a szegényebb tagállamok esetében ahol az állam nem tudta támogatni lényegében padlóra küldte az ágazatot és reménytelen helyzetbe hozta. ez is azt mutatja hogy a túlszabályozás a túlbürokrácia az nagyon sokszor rendkvül komoly károkat tud okozni a közös agrárpolitikában ezért is fontos ashworth úr jelentése miként dorfmann úré és le foll úré is. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dorfan úr van a listámon, kérem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ashworth kollégának is ezt a kitűnő jelentést. Azt hiszem, hogy a közös agrárpolitika egy nagyon sikeres politika, és néha túlzott ugyan a bürokrácia. Ez elmondható azonban az első pillérről, mint a másodikról is a mezőgazdaság esetében. De különösen vonatkozik ez a kisvállalkozásokra, ahol a bürokratikus input, illetve a pénz outputja közötti arány nem felel meg egymásnak. Úgy gondolom, hogy amikor az agrárpolitika megreformálásáról beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy az ilyen kis vállalkozások, ahol gyakran néhány száz vagy ezer eurónál kevesebb támogatást nyújtunk. Hogyan tudnánk találni egy egyszerű módszert arra, hogy persze ne tévesszük szem elől a célt, úgy gondolom, hogy ezt egyensúlyba kell hoznunk, és ez lehetséges kell, hogy legyen, tehát erre kell törekednünk. Balcsó a szó. Köszönöm a szót. Richard Esford jelentése a közös agrárpolitika egyszerűsítése érdekében kiváló javaslatokat fogalmaz meg. nagy érdeme hogy a gazdálkodók szempontjából vizsgálja a kérdést. természetesen az is fontos hogy az adófizetők pénzét a lehető legszabályosabban használjuk föl. ez azonban csak eszköz nem pedig cél. a cél a szakmapolitikai feladatoknak a teljes megvalóstása. a hivatalok gyakran fölcserélik ezt a kettőt a cél teljesülésének a rovására radikális szemléletváltozásra van szükség az ügyfelek a gazdák és a hivatalnokok kapcsolatában az alá fölérendeltséggel jellemezhető kapcsolati kultúra helyett az együttműködés kultúrájára van szükség. a bizottságnak ki kell dolgoznia olyan jogszabályt is amelyik kártértési kötelezettséget és szankciót állapt meg a hivatallal szemben ha az ő mulasztása miatt sérülnek a gazdák érdekei. biztostani kell a kedvezményezettek jogát ahhoz is hogy független brósághoz fordulhassanak jogorvoslatért magyarországon ennek ma nincs meg a lehetősége. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A közösségi agrárpolitika szabályainak az egyszerűsítése gyönyörű gondolat, senki sem ellenezheti ezt. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy kevesebb ellenőrzés, a, amely a gazdák idejét fecsérelni. Jó ötlet ez, de felhívnám a figyelmüket arra, hogy talán más irányba kellene keresgélnünk. Talán vannak olyan ágazatok az agáriumban, mint például a dohánytermelés, illetve a komlótermelés, ahol valóban pofon egyszerű lenne a szabályokat egyszerűsíteni, miközben más területeken, ahol természetes módon nagyobbak a nehézségek, ott más szabályokat eljárásokat, kritériumokat alkalmazhatnánk. Az előadó véleményét osztom, miszerint a közösségi agrárpolitika jövőben hatékonyabb kell, hogy legyen, de ezt nehéz az egyszerűsítéssel összeegyeztetni. Jár, Jár, jár úr, a szó. Köszönöm, elnök úr! Az európai agrárpolitika egyszerűbb kell legyen, átláthatóbb és végrehajtóbb, végrehajthatóbb. Ez az alapüzenete Esfortú jelentésének olvasatomban. Szerintem jó üzenet ez. Ugyanakkor arra kell ösztönözze a jelentés az Európai Bizottságot, hogy érezhetően egyszerűsítse a kapot, és erősítse erre való törekvéseit. Mert nagyon sok időbe és pénzbe kerül a gazdák részéről, hogy megfeleljenek a, a, a jogszabályoknak. És emiatt nem tudják, nem kapnak elég időt ahhoz, hogy tényleges feladatokat, az élelmiszertermelést ellássák. Ezért van szükség a kap egyszerűsítésére, ez egy hosszú távú törekvés kell legyen, és ezt régóta kérjük a parlament részéről a bizottságtól. Köszön. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy senki más nem jelentkezett, úgyhogy Pibax biztos úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja ezt a vitát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nos, az egyszerűsítés és a jobb szabályozás prioritást élveznek a bizottság számára, és szeretnék köszönetet mondani Ashworth előadónak ezért a kitűnő jelentésért. Ebben a felettébb bonyolult kérdéskörben a bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy, a bizo, hogy az egyszerűsítés az administratív terhek egyszerűsítése a gazdálkodók érdekét kell, hogy szolgálja, mert így több idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a tulajdonképpeni mezőgazdasági termeléssel foglalkozzanak. Általánosságban ez a jelentés a gazdálkodók fő aggájaira tér ki, és új ötleteket nyújt a bizottság számára arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a kapot egyszerűsíteni. Az elmúlt évek során a bizottság komoly előrelépést tett a kap egyszerűsítése terén. Például a Stoiber csoport, egy tanácsadó csoport, az adminisztratív terhek csökkentése, csökkentése témájában látja a tanácsal a bizottságot, és ennek eredményeképpen jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek. De az egyszerűsítés egy hosszú folyamat, egy tartós folyamat, úgyhogy a munka folytatódik 2010-ben is. Ezen kívül általános eh, az elgondolás arról, hogy eh, meg kell reformálni a kapot. Egy nyilvános vitát már elindítottunk, és ez azt is jelenti, hogy eh, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy hatékonyan csökkentsük az adminisztratív terheket, ugyanakkor meg kell őriznünk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek magas szintű védelmét is. Egyidejűleg rendkívül hatékony mezőgazdaságot kell fenntartanunk. Ebben a folyamatban egy kívánságunknak is szeretnék hangot adni. Gyakran az egyszerűsítés, ez nem szabad, hogy a kihívások kárára menjen, például ami a nyomonkövethetőséget illeti. Az elmúlt években eléggé vitamentes volt a helyzet, hiszen nem került sor külön nagyobb botrányokra vagy járványokra. Ugyanakkor a nyomon követhetőség kulcsfontosságú. Nem szabad ezt minden további nélkül eltörölnünk pusztán azért, mert nem volt válság. Az egész folyamat során tehát körültekintően kell eljárnunk, amikor egyszerűsítünk. Az egyszerűsítés során nem szabad megfeledkeznünk a múltban szerzett tapasztalatokról, az arról, hogy miért is vezettünk be bizonyos szabályozásokat. Tehát a bizottság folytatja ezt a munkát, ugyanakkor óvatosak leszünk, hogy ne feledkezzünk meg a korábbi tanulságokról. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Köszönjük a biztos úrnak, ezzel a vitát e témában lezárom. A szavazásra, mint a korábbi esetekben is két hét múlva kerül majd sor a mini plenáris során Brüsszel városában. Az ülés holnap folytatódik, reggel 9-től 1 óráig tart majd, illetve délután 3-tól este fél 9-ig, majd ezt követően